everybody is connect? Yes, the, the petitioners. Yeah, okay. Thank you very much. Üdvözlök mindenkit a Peti szakbizottságban. Spanyolul fogok beszélni, de mindenki tudja, hogy hat nyelven biztosítunk tolmácsolást, angol, spanyol, német, olasz, lengyel, francia, román, illetve magyar hogy a jeltolmácsolásra lehetőséget biztosítsunk. Önök is tudják, hogy a tolmácsok azt kérték tőlünk, hogy a hozzászólásainkat, hogyha otthonról, távolról kapcsolódunk be az ülésbe, akkor videóval és audióval egyaránt küldjük be, hogy a tolmácsolás megfelelő színvonalon történhessen. Nem is tudok most mást hozzáadni, mostantól spanyolul fogok beszélni. El is kezdjük az ülést. Az első napirendi pont az, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadhatjuk a mai napi rendet. Auken asszony szót kért, úgyhogy parancsoljon. Auken asszony. Yes, thank you very Igen, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy szót kaphattam. Azt szeretném most elmondani, hogy mielőtt a legutóbbi ülésünk lezárult, szót kértem, mert rájöttem, hogy a COVID-19-ről szóló spanyol petíció nagyon elfogult volt politikailag, és én szerettem volna visszavonni a támogatásomat, nem akartam, hogy nyitva maradjon ez a petíció. Akkor nem kaphattam szót, aztán szerettem volna gondoskodni arról, hogy ez bekerüljön a jegyzőkönyvbe, de ez nem került be a jegyzőkönyv tervezetébe. Ragaszkodom hozzá, hogy ezt változtassák meg. Nagyon félek attól, hogy mi történik ezzel a szakbizottsággal. Én már 14 éve dolgozom itt, most már teljesen a pártpolitika hatása alá került ez a szakbizottság, hogyha egy szavazat különbség van, akkor már is lezárják a petíciót. Nagyon kevés benyújtó jön például a szocialista oldalról, a néppárti kollégák ezt megakadályozzák. Korábban ez nem így volt. Nagyon remélem, hogy ez a szakbizottság visszatér majd a helyes kerékvágásba, mert máskülönben elveszítjük a hitelességünket. Ez lenne itt most az én nyitó hozzászólásom. Nagyon remélem, hogy amikor újra találkozunk majd a következő ülésen, akkor máshogyan fogunk majd működni. Szeretném hangsúlyozni és a jegyzőkönyvbe is vetetni azt, hogy én visszavonom a támogatásomat attól, hogy ezt a petíciót nyitva tartsuk. A magyar kérdést sem vettük napirendre egy néppárti képviselő miatt, lehet ezt tagadni, de legutóbb csak azt a választ kaptam, hogy már szavaztunk erről, de hát nem így kéne működniük a dolgoknak. Remélem, hogy a következő ülésen jobban fogunk majd tudni dolgozni. Ez fontos a hitelességünk szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen, Auken asszony. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezek a hónapok nehezek voltak mindenki számára, mert otthonról kellett dolgoznunk, távolról kellett bekapcsolódnunk, és néha stresszelt is minket az, hogy hogyan működünk. Azt remélem, hogy hamarosan találkozhatunk majd itt Brüsszelben a következő hetekben. Feljegyeztem azt, hogy ön megváltoztatta az álláspontját, a legutóbbi szakbizottsági ülésen felmerült spanyol petíciót ön már nem támogatja, ezt be fogom vezetni a jegyzőkönyvbe is. Nem tudom, hogy bármely koordinátor szeretne esetleg mondani valamit ezzel kapcsolatban. Ágyus saliba úr kér szót, úgyhogy meg is adom neki a szót. Yes, uh... Igen, én is szeretném elismételni azt, amit a zöldek mondtak, és Auken asszonynak köszönöm, hogy felhozta ezt a témát. Nagyon fontos, hogy ebben a nagyon fontos szakbizottságban ne jussunk ilyen helyzetbe, hiszen mi vagyunk az egyetlen szakbizottság, amelyhez az európai polgárok közvetlenül fordulhatnak, ezt nem szabad hazai politikai csaták megvívására használni. Szeretném én is felvetni ismét azt, amit Auken asszony mondott. Az egyik párt álláspontot váltott, most már szeretnék lezárni ezt a petíciót. A spanyol, a spanyol petíció teljes mértékben politikailag motivált volt, egy kicsinyes hazai csatározásra kívánták ezt a petíciót felhasználni. Én nagyon remélem, hogy a petíció megmarad egy hasznos eszközként, egy több párti eszközként, és hogy nem fogjuk ezt erodálni, hanem úgy fogjuk használni ezt az eszközt, ahogy azt tervezték. Tehát, hogy az európai polgárok ezáltal közvetlenül fordulhassanak az Európai Parlamenthez. Ezért én közvetlenül azt szeretném kérni az elnökasszonytól, hogy ellenőrizze ismét, mivel megváltozott az egyik pártnak az álláspontja, Kérem, vizsgálják meg, hogy a spanyol petíció most megkapta-e már a többséget. Köszönöm. Köszönjük. Vince Loránta a néppárt részéről kért szót. Úgy tűnik, hogy most újra nyitottuk azt a vitát, amit már lefolytattunk egyszer itt a szakbizottságban. Először a szabályokról szólnék, úgy gondolom nem szabad újra nyitnunk olyan döntéseket, amelyeket már lezártunk. Ez egy nagyon veszélyes precedens teremtene. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy amit a politikai pártok, frakciók meghoznak döntésként, azt utána meg lehet változtatni. Ez nagyon megnehezíteni a munkánkat. Politikusok vagyunk, nem feledkezhetünk meg erről, nem tagadhatjuk. Természetesen ennek relevanciája van az egyes munkacsoportokban, szakbizottságokban való munkánkra is. Az egyik országban való jogállami helyzet megvitatása ezek szerint rendben van, de egy másik országról nem lehet ilyet mondani, mert az problémás vagy nem demokratikus. Én úgy gondolom, hogy ez a vita hasznos volt, fontos tényeken alapuló érveket és információt hallhattunk a petíciót benyújtótól. Szerintem ez egy jó vita volt. Tehát egyetértek azzal, hogy jó légkörben kell dolgoznunk, de e felé az első lépés az lenne, hogy tiszteletben tartjuk a saját döntéseinket, és harmóniában működünk együtt. Köszönjük szépen, Tom asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én mélységes tiszteletemet szeretném kifejezni Auken asszonynak, egyetértek a légkörre vonatkozó megjegyzésével, ez fontos ahhoz, hogy ne veszítsünk a hitelességünkből. De ha ő meg akarja változtatni a szavazatát, akkor ennek van egy módja, a plenárison látott szavazatot is meg lehet változtatni, de nem ezt az utolsó szavazatot, ami a végkimenetet befolyásolja. Azt gondolom, hogy ehhez kell ragaszkodnunk, mert különben kinyitjuk Pandora szelencéjét, négy-öt-hat nappal egy döntés után azt megváltoztatjuk, az katasztrófába torkolhat. Köszönöm. Slavakov úr kért most szót. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy az anyanyelvemen szólhatok hozzá több hónap után. Ami a spanyol petíciót illeti, itt nem egy belső problémáról van szó, ez egy nagyon veszélyes precedenst teremtene az egész Európai Unió számára. Azt gondolom, hogy teljesen megfelelően teljesítettük a kötelességünket. Nem gondolom, hogy az egyik országban tapasztalható cenzúra csak annak az országnak a belügye lenne. Egyes politikai frakciók ezt így gondolják, mások pedig nem. De hát végső soron mi azért vagyunk itt, hogy megoldásokat találjunk azokra a problémákra, amelyeket a polgárok hozzánk elhoznak. Bármilyen polgárnak, bármi legyen is a véleménye, joga van ahhoz, hogy azt kifejezze. Köszönöm. Köszönjük szépen. Auken asszony ismét szót kért. I'm just briefly... Nagyon röviden szeretném azt mondani, én nem ragaszkodom ahhoz, hogy erről most beszéljünk, csak az én támogatásom tűnt el emögül, a kezdeményezés mögül. Én azért támogattam ezt a petíciót, mert örültem annak, hogy beszélhetünk erről a témáról, de nagyon frusztrált az, hogy amikor Magyarországról volt szó, akkor nem beszélhettünk erről. Magyarországon sem kisebb a probléma, mint Spanyolországban. Egy elfogulatlan megbeszélésre lenne szükség, függetlenül a pártoktól. Korábban ebben a légkörben működtünk itt, ebben a szakbizottságban, ezért ragaszkodom a továbbiakban is ahhoz, hogyha nem akarják megváltoztatni a szavazatomat, az engem nem is annyira zavar, mert később ezzel még lehet foglalkozni, de azt tudom, hogy más fontosabb petíciókról is beszélhettünk volna a néppárti vezetésű tagállamokkal szemben. Nem azt mondom, hogy az egyik téma fontosabb, mint a másik. Ezt szerettem volna csak elmondani. Nem akartam egy újabb politikai rendszert kialakítani. Éppen, hogy az eddigitől szerettem volna megszabadulni. Ennyit akartam csak mondani. Köszönöm. Muchísimas gracias. Köszönjük szépen, hogy az első napi rendépontot pontot lezárhatjuk. Két dolgot szeretnék itt mondani. Először is feljegyeztem, és tudomásul vettem azt, hogy megváltozott Auken asszony álláspontja, de ahhoz, hogy ne teremtsünk precedenst, nem fogjuk megváltoztatni azt a döntést, amelyet az elnökség hozott ezzel a petícióval kapcsolatban, mert ebben a konkrét esetben a szakbizottságban többséget kapott az az álláspont, amely végül nyert. Egy parlamentben vagyunk itt, ez egy teljesen demokratikusan megválasztott parlament, ezért én, mint elnök, azt javaslom, hogy önök, mint koordinátorok, döntsék el a szavazataikkal, hogy mi kerüljön a napirendre. Nekem ezt el kell fogadnom, nekem ezzel egyet kell értenem. Ha a szavazáson nyernek és napirendre kerülnek ezek az ügyek, akkor ez a többség miatt van. Önök, koordinátorok szavaznak minden egyes napirendi pontról. Önök döntik el, hogy ez napirendre kerüljön-e vagy sem. Önök döntenek erről többségi szavazással. Így alakul ki a napirend. Szeretném, hogyha ez mindenkinek világos lenne. Mert egész évben, amióta elnök vagyok ebben a szakbizottságban, igazságos és megfontolt döntéseket hoztunk, mindig figyelembe vettük, hogy mi az álláspontja a többségnek. Nagyon sokszor eh, az egyik frakció egy másik eh, ideológiai eh, álláspontot foglalt el, és szemben állt egy másik csoporttal, de mi mindig úgy hoztunk döntéseket ebben a szakbizottságban, hogy a többséget vettük figyelembe. Ha a többség azt akarta, hogy zárjuk le a petíciót, akkor ezt tettük, hogy ha a többség azt akarta, hogy tartsuk ezt nyitva, akkor az elnökség is a nyitva hagyást javasolta. A koordinátorok többsége, ha úgy dönt, azt javasolja, hogy ez a napirendi pont kerüljön tárgyalásra, akkor így fogunk tenni. Az elnökség mindig úgy hozta meg a döntéseit, hogy megfontolta azt, hogy milyen álláspont kapott többséget. Tehát azt javaslom, hogy önök döntsenek a szavazataikkal. Ha ez mindenkinek megfelel, akkor térjünk át a következő napi rendi pontra. A másodikról már szó volt, most pedig elkezdjük a harmadik napi rendi pontot, ez pedig az első petíció, ez az 546 per 2020-as petíció. Julia Böhm, aki Svájc, svéd állampolgár, ő fogja mm, ezt bemutatni nekünk. A hajléktalanok helyzetéről van szó az Európai Unióban. A petíciót benyújtó videóval kapcsolódik hozzánk. Ketten vannak, mind a ketten. Itt vannak ők, egy, egy helyen vannak, vagy pedig két helyen? Úgy látom, hogy két helyen tartózkodnak. Láttam, hogy ez így történik. Tehát mind a két petíciót benyújtó két és fél percet kap, hogy bemutassa az álláspontját. A végén pedig minden petícióra két percet adunk, tehát ezt el kell döntenünk egymás között, hogy mind a ketten egy-egy percet kívánnak beszélni, vagy egy valaki beszél két percig. Először Julia Bömnek adom meg a szót, üdvözlöm Önt, és két és fél perc van arra, hogy bemutassa ezt a petíciót. Parancsoljon! Thank you. Honorable... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt európai képviselők. Elnök félbeszakítja. Elnézést, de nem kapunk képet. Így köszönjük, mert videót is kérünk. Ha nem látjuk a videót, akkor nem tudjuk tolmácsolni. Köszönjük. Tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők és a bizottságnak a képviselői. Júlia Bőme vagyok, én vagyok a petíció beadója, és a Pán-Európai Mozgalom Európáért mozgalom tagja, képviselője. Mi úgy gondoljuk, hogy egyre több embernek a bevételét veszélyezteti ez a járvány. Azért írtuk ezt a kérvényt, mert nem hagyhatjuk magukra azokat a hajléktalanokat, akik nem tartózkodhatnak az osz otthonukban, hiszen nincs nekik. Nem csak helyeket kell biztosítanunk számukra, hanem más középületeket is ki kell nyitnunk számukra. Ez dicséretes, hogy meg is történt, de ennek ellenére Európában folytatni kell ezt a munkát. Az átmeneti lakhatási intézkedések azt mutatják, hogy Európának van még kapacitása ezen a téren. Hosszú távon ezt alkalmaznunk kell segítenünk kell a hajléktalanokat abban, hogy önmagukat is segítsék. Mi több javaslatot is tennénk, amelyeknek az a célja, hogy újra integráljuk a hajléktalanokat a társadalomban. Azt javasoljuk, hogy adjunk új tanulási készségeket ezeknek az embereknek, és stabil munkahelyeket teremtsük számukra. A képzés fontossága nagyon fontos. A hajléktalanokat nem küldhetjük vissza az utcára. Köszönöm, és most a kollégámnak adnám meg a szót. Thank you very much. Elnök, köszönjük. Yufang. Andrew Farm úr. Connect? Yes? You have to put speaker. Elnök, le kell nyomni a mikrofon gombot, de csak egyszer nyomja meg. Ha nem működik így sem, akkor nyomja meg a frissítés refresh gombot. Gyakran megzavarodik a rendszer. Is, is he connect? Sikerült összekapcsolódnia? Frissítette az oldalt? Um, Elnök, Ön megkérném a titkárságot, hogy hívják föl a résztvevőt, addig én folytatnám az ülést. Most pedig megadom a szót. Katerina Ivankovicsnak, aki a foglalkoztatási egységnek a vezetője az Európai Bizottságnál, üdvözöljük. Elnök, elnézést, de ön sem halljuk. Látjuk önt, de nem halljuk. Kérem Iván Kovics asszonyt, hogy nyomja meg a frissítési gombot. No, we cannot hear you. Go- Elnök, nem sajnos nem halljuk. Kérem, hogy a képernyő tetején látható jelet, ami a mikrofon jel, nézze meg, hogy biztos nem blokkolta a mikrofonját. No, I cannot hear you. No. Elnök, nem, még mindig nem halljuk. Húzza ki a fülhallgatót a rendszerből. Nézzük meg, jó? Na nézzük meg most. Nem, így sem halljuk. Úgy tűnik, hogy ma nem nagyon áll össze a rendszer. Elnök. Megtenni, hogy frissíti a képernyőt. A képernyő tetején van és akkor újra rákérdez a program, hogy lehetővé akarja tenni, hogy a mikrofonja aktív legyen. Közben a kérvény benyújtója kérelmező. Igen, halljuk, de nagyon visszhangosan. Vagy jó a minőség? Try, let's try it again, again. Do you hear the echo? You, you hear the echo probably ugye nagyon vízhangosan hallják. Rendben. Oh. Third time a luck. Jó, akkor harmadjára sikerült. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, Bóma asszony és Funk úr. Nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz minőség a kapcsolatom, de remélem, hogy majd javul. Köszönjük az önök ismertetőjét, Hagy kezdjem azzal, hogy gratulálni szeretnék a petíció benyújtóinak. Nagyon köszönjük ezt a kezdeményezést, és nagyon jó elképzelés a hajléktalanok támogatása azzal, hogy nyitottak egy vállalkozói portált is erre, ez nagyon fontos. A téma maga kiemelt fontosságú, a hajléktalanság a szociális kirekesztésnek egy extrém formája. A bizottságot nagyon aggasztja az, hogy az elmúlt évtizedben egyre nőtt a hajléktalanok száma. A tagállamainkban nem ismert még, hogy a hajléktalanoknak mennyi a pontos száma, mert eltér a módszer, de úgy tűnik, hogy 4,1 milliónyi hajléktalan nyilvántartása egy 2009-es módszeren alapszik, amely az átmeneti lakhelyeken, menhelyeken lakókat számolta össze. Azóta történt egy független tanulmány, a belga soros elnökség kérte ezt, amikor a szociális kirekesztés elleni harcot meghirdették. Azóta semmi nem történt, nem volt ilyen tanulmány de a FEANSZE, ez az Európai Nemzeti Szervezetek a hajléktalanok támogatására, úgy tűnik, hogy ennél sokkal magasabb a hajléktalanok száma. Tehát körülbelül 700 ezeren töltik az éjszakájukat a szabadék alatt éjszakánként. Tehát még egyszer, ez nem a menedék, a menhelyeken alvók száma, hanem azok, akiknek nincs hol lakniuk. A COVID-19-es válság egyre inkább rámutatott arra, hogy a hajléktalanok milyen sérülékenyek. Ezt a kérelmezők is hangsúlyozták. Tudjuk, hogy ez egy nemzeti kompetencia, és ezen a szinten kell megtalálni a helyi nemzeti szinteken a megoldásokat. Mi a bizottság részéről támogatjuk a tagállamokat. Például az európai szemeszter keretében támogatjuk a 19-es elvét az európai szociális pilléreknek, illetve a koordináció módszerét, valamint finanszírozzuk is ezeket az erőfeszítéseket. Próbálunk ö, intézkedéseket tenni a regionális alapok segítségével is, az úgynevezett Juncker stratégiai beruházási terv keretében is, a szociális alapok keretében is, és talán a legkitettebb helyzetben levők megsegítésére létrejött FEAD alap a legjobb példa, amit tudnék mondani. A FEAD ö, tényleg támogatta a hajléktalanokat. A következő finanszírozási időszakban vannak még további lehetőségeink a hajléktalanság csökkentésére, nem csak a strukturális alapokkal, hanem az Invest EU segítségével is. Az igazgatóm azt javasolja, hogy legyen egy külön vonalunk arra, akik nem kaphatnak elhelyezést menhelyeken. De aggaszt minket, hogy az elmúlt tíz évben nem sokat haladtunk előre a hajléktalanság megszüntetésével az EU-ban. Ezen kívül konkrét intézkedéseket szeretnénk tenni az európai szociális jogok támogatására a pillér keretében. Ezt az intézkedési tervet 2021 első felében ismertetjük, illetve a 19-es elv, ami a hajléktalanok hajlékhoz való jutásának jogát foglalja magában, ezt is meg szeretnénk erősíteni. Novemberig folyik a konzultáció ez ügyben, úgyhogy kérek mindenkit, akik szeretnének hozzájárulni ehhez a témához, gyűjtsék össze a javaslatokat, és kérem a közkonzultációban is vegyenek részt. Ezen kívül A kollaborációs platform, amit arra hoztunk létre, hogy a hajléktalanságot felszámoljuk Európában, 2021-ben indul be. Ez egy nagyon jó platform arra, hogy a legjobb kezdeményezéseket összefoglalja, ahogy ezt a kérelmezők is ismertették. Ezen kívül kísérleti projekteket szeretnénk megvalósítani. Egyre több a sikeres projekt, a modell az egyes régiókban, az egyes tagállamokban. Tényleg megérdemelnék azt, hogy ezeket elterjesszük. Ezen kívül van egy tagállam, minden olyan tudjuk, hogy kiről van szó, amely majdnem teljes mértékben felszámolt a hajléktalanságot, itt Finországról beszélek, hajlékot nyújtanak ezeknek az embereknek, szolgáltatásokat, támogatásokat hogy lehetővé tegyék a megélhetésüket, és támogatják őket hosszú távon. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy létezik az Invest EU terv. Ez ugyanaz, mint a Recovery Plan része ezen kívül. A Recovery Planben magában elkülönítenek külön összegeket a hajléktalanság problémájának megoldására. Igen, ha hallják a válaszomat, tehát az Invest EU, igen, része a csomagnak. Lesz több része. Van egy része, amit úgy hívnak, hogy szociális ablak. Ez foglalkozik a lakhatási problémákkal, hajléktalansággal. De ez csak az egyik lehetőség. A regionális fejlesztési alapokat is használjuk, Illetve, hát látjuk, hogy az egyes tagállamok hogyan támogatják majd ezt, e, ennek a problémának a megoldását. Elnök, köszönöm. Akkor Fran úr, a petíció benyújtása, nem Fon úr, elnézést javítja az elnök magát, két és fél perc van. Az EU nem hagyhatja, hogy a hajléktalanok belehaljanak a COVID-19-es válságba. Andrew Funk vagyok, köszönetet szeretnék mondani, én vagyok a petíciónak az egyik szerzője. Mi azt szeretnénk, hogyha a hajléktalan vállalkozók is hangot kapjanak, lenne egy hálózatuk az elérhető háló, ö, erőforrásokra, programokat fogadnánk el, és a lakhatási lehetőségeket kiterjesztenénk. Nagyon örülök annak, hogy itt képviselhetem a több mint 4 millió hajléktalant embert Európában. Európa mindent meg kell, hogy tegyen, hiszen 2019-ben az európai egyfőre első GDP háromszor akkora volt, mint az egyfőre első átlag világszerte. Ennek ellenére a hajléktalanokat nem támogatjuk megfelelően. Németországban egyre több a hajléktalan, jelenleg 860 ezerre tehető a számok, 22 ezer ezekből kiskorú. A jelenlegi COVID-19-es válság során is Támogatnunk kell a hajléktalanokat, az újonnan hajléktalanokká váltakat. Például van egy segélyvonalunk, amely segíti ezeket az embereket. Van az a programunk, amelyet úgy hívunk, hogy Homeless Voices, ott egy hálózatot építünk ki, hogy megfelelő hajlékhoz juthassanak. Nagyon fontos, hogy azt támogassuk, hogy a hajléktalanok önállóan megélhessenek. Egy éves programot vilósítunk meg, karba öltve a lakhatási lehetőségeket képviselőkkel, aktív állampolgárságot, méltóságteremtést célzunk meg. Az a fontos célkitűzésünk, hogy a hajléktalanokat ne problémáként tekintsük, hanem értékként. Három ajánlásunk van, védelem, befogadás az 500 milliós COVID alapba, és végül megfelelő támogatási eszközök, hogy holisztikus módszereket fogadjunk el. Köszönöm szépen! Thank you very much. Now... Elnök, köszönöm szépen. Ben Hoover úr a néppárt részéről. Mindenkinek két perce van. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük szépen a kérelmezőknek is. Köszönjük, hogy felvetették, hogy milyen fontos ez a téma. Természetesen nagyon sok országban történtek már intézkedések, hogy támogassuk azokat, akiket különösen súlyosan érintett a válság, például a hajléktalanokat Európában, és megakadályozó körülben a vírusnak a terjesztés, terjedését. Március óta a COVID-19-es program keretében elfogadtunk egy támogatási csomagot meg akarjuk akadályozni azt, hogy a szegénység fenyegette, kirekesztés fenyegette emberek még inkább kirekesztetté váljanak. Ezen kívül szeretném megemlíteni azt, az Európai Bizottság május 28-án javasolta azt, hogy az Európai Segély Alap a leginkább sújtott személyek számára hozzájáruljon a hajléktalanok támogatásához. De ezeknek a kezdeményezéseknek az ellenére figyelembe kell vennünk azt, hogy ez a szubszidiaritás elve alá első terület, és ahogy a bizottság is mondta, nagyon fontos a legjobb nemzeti gyakorlatok terjesztése. Erre nagyon jó példa Finnország. Nagyon köszönjük, hogy ezt a petíciót benyújtották, és én szeretném, ha nyitva maradna ez a petíció, és folytatnánk ezt a munkát. Köszönöm szépen. Thank you. Now has the floor, Mr. Köszönöm. A szocialistáké a szó. So, first of all, I would like to thank um, the petitioner for... Ayus úr, először is köszönöm a kérelmezőknek, ez egy nagyon fontos kérdés. 4,1 millió hajléktalan nevében nyújtották be ezt a petíciót, akik szociális kirekesztettséget szenvednek el ezen kívül. Ez egy szükséghelyzet, egy szociális szükséghelyzet. Az, hogy a ég alatt kell aludniuk az embereknek, vagy nincs saját lakásuk, ahova lehajthatnák a fejüket, nagyon nagy probléma. A hajléktalanoknak nagyon sok más területen is hátrány van, például az egészségügyi ellátás, oktatás területén. Ezek most nagyon fontos témák a COVID-válság idején húszszor nagyobb az esélye egy hajléktalannak arra, hogy elkapja a vírust, mint a populáció egyéb szegmenseinek. Ezért nagyon óvnunk kell ezt a szegmenst. Most az a tanács mindenkinek, hogy maradjon otthon, ha tud, izolálja magát. Nyilvánvaló, hogy ez a szegmens nem teheti ezt meg, nem élhetnek ezzel a jogukkal. Legyünk őszinték. Nagyon sok javasolt intézkedés, az önizoláció, higiénia fokozása, a társadalmi távolságtartás, ezek nem elérhetők a hajléktalanok számára. A pandémia során az EU és a tagállamok átmeneti szállásokat nyújtottak meg, hogy támogassák azokat, akiket jobban sújtott ez a válság. Az európai parlament is megnyitotta a kapuját körülbelül 100 hajléktalan nő előtt, és több mint ezer napi ételadagot oszt szét a parlament konyhája. Ez fontos, a szolidaritásunkat gyakorlatban kifejezni. Fontos, hogy védjük azokat, akik hajléktalanok, szenvednek. Nem csak őket kell támogatnunk, hanem minden sérülékeny csoportot és azokat, akiket az a veszély fenyeget, hogy most válnak hajléktalanná a COVID-19 miatt. A lakhatás az egy alapvető emberi szükséglet, ez nem egy opció. Ezért aztán Kérem a bizottságot, hogy tartassa be a tagállamokkal ezeket a kezdeményezéseket, ajánljanak segítséget, és ugyanakkor integrálják újra a termelékeny társadalomba a hajléktalanokat. Képezzük őket, adjunk nekik stabil munkahelyeket, ne kerüljenek vissza az utcára. Ezen kívül. Kérem, hagyjuk nyitva ezt a kérvényt, és utána tegyünk egy indítványt ez ügyben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nagyon jó gondolat az, hogy legyen erről a kérdésről egy állásfoglalás, ezt azért is mondom, mert ez mindenképpen, ez a válsághelyzet a, a hajléktalanság mértékének növekedéséhez vezet. Nem csak pénzkérdésről van szó, nagyon sok helyen továbbra is kilakoltatások vannak, és hát gyakran nem tudjuk javítani a helyzetet. Szerintem nagyon sajnálatos az, hogy nincsen egy petíciós bizottság, aki bele tudna látni az emberek problémáiba. Éppen ezért jó az, hogy, a, hogy petíciókat tudunk benyújtani, és gyakorlatilag nem csak a panaszokat szeretnénk meghallgatni, hanem megoldásokat szeretnénk javasolni. Itt három jó javaslat van, és lenne egy kérdésem is a bizottság felé. Ön utalt arra, hogy továbbra is folytatódnak a konzultációk eh, novemberig, és várják mindenkinek a részvételét. De vajon ezt a petíciót egy javaslatként fogják eh, venni, vagy pedig eh, valamiféle külön eljárás útján kell önöknek ezt javasolni. Ez nagyon fontos kérdés, és hiszek benne, hogy mindent meg kell tennünk a probléma megoldása érdekében. Örülök annak, hogy a biztos is odafigyel a szociális jogok pillérének megvalósítására. De még egyszer elmondanám, hogy finoman szólva, elképzelhető, hogy az Európai Tanács fittyet fog hányni erre az egész témára. Köszönöm szépen, Szlavakov úr következik az ICR-tól. Köszönöm szépen, Monszeret. Nagyon meglep és pozitív értelemben az, hogy ezt a petíciót egyáltalán bevezettük, és nagyon hasznosnak gondolom mindezt. Azért is mondom ezt, mert szociális kérdésekkel is foglalkozik, de más problémákat is felvet. Gondolok az erkölcsi kérdésekre. gyakorlatilag a keresztény értékekhez térünk vissza, az európai gyökerekhez, európai értékekhez térünk vissza, a segítségnyújtás a szegények felé, tehát itt nem egy olyan rasszista petícióról van szó, amely különleges helyzeteket mutat be. Nagyon gyakran egyébként a petíciók azért vannak, hogy szexuális vagy etnikai kisebbségeket segítsünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva, ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy ott vannak a pszichológiai kérdések is. Én egyébként eh, az olasz eh, állami televíziónál voltam eh, rendező, és nagyon sokszor hajléktalanokat is megpróbáltunk lencse végre kapni. Nagyon nehéz egyébként ez, mert ők gyakran antiszociálisak, egyszerűen nem kívánnak részt venni a társadalomban, nem hajlandóak hajléktalan szállókon lakni, tehát meg kell szerveznünk azt, hogy pszichológiai segítséget is nyújtsunk a hajléktalanoknak. Ezek az emberek nagyon sokszor a híd alatt laknak egyedül vagy egy barátjukkal, de a társadalom kirekesztetjeiről van szó, gyakran egyébként a szexuális orientációjuk miatt is valósulhat meg ez a kirekesztettség. Úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy hasznos ez a petíció, fontos, mert mindenkire vonatkozik Európában, aki ezzel a problémával küzd. Ezen kívül pedig szeretném kérni, hogy a petíció maradjon nyitva, és szeretnék gratulálni a petíció beterjesztőinek is, és szeretnénk, szeretném azt kérni, hogy a pszichológiai segítségnyújtó központok kérdését is vegyük ebbe bele. Bulgáriában egyébként nagyon sok hajléktalan szállónk van, de nagyjából 10-12 százalékos kihasználtsággal tudnak csak műve, működni, mert nem veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat a hajléktalanok. Köszönöm szépen, Pelletié asszony. Hát először is a nyugati társadalomban a hajléktalanság 4 millió személyt jelent Európában, Franciaországban egyedül 200 ezer személy minden évben 2000-en halnak meg az utcán, 9, 49 évesen ez az átlag életkor. Ahhez képest több mint 3 millió üres lakás van, amelyek közül nagyjából 900 ezer a városok központjában. Az elmúlt év során az ENSZ kimondta azt, hogy a francia állam nem képes a hajléktalanság problémáját megoldani, noha megvannak a szociális, illetve gazdasági feltételek ehhez. Nagyon sajnálatos az, hogy nincsen hozzá, hozzájutásuk, hozzáférésük a higiéniai ellátáshoz, az egészségügyi ellátáshoz. Nagyon nehéz helyzetben vannak ezek az emberek. Gyakran egyébként csak koldulásból élnek, és az emberek, ezekkel az emberekkel foglalkozni kell, mert rászorulnak. Nem lehet, hogy mindig csak a civil szervezetek foglalkozzanak velük azért, mert az állam nem tesz semmit. Szociális és munkaügyi visszailleszkedési programokat kell megvalósítani, ezeket jól át kell gondolni, hiszen a nemzeti szolidaritást komolyan kell venni, és szerencsére azért léteznek olyan programok is, amelyek egyébként még olcsóbbak is lennének, mint a jelenlegi helyzetben a hajléktalanok egészségügyi ellátásának megoldása érdekében. A szegénységet tag, mint hogyha meg akarnánk tagadni, mint hogyha ez nem létezne, a petícióból kiderül, természetesen ezt támogatom is, olyan mechanizmusokat javasol, amelyek a hajléktalanság problémáját radikálisan megoldanák, a munkavilágába való visszavezetésen keresztül, a szociális helyzet javításán keresztül, illetve a hajléktalanok munka adóinak adott járulékmentességen keresztül. De azért itt más megoldásokra is szükség van. Köszönöm szépen, most következik a második forduló, mindenki csak egy percet kaphat. Peter Jár kapja meg a szót a néppártól. Ja, vielen Dank. Hallo. Köszönöm szépen. Hallanak-e? Még egyszer elnézést kérek, hogy ilyen későn kapcsolódtam be. Volt egy kis problémám technikailag. Először is gratulálok a kérelmezőknek. Látják ön is, kis hallják, milyen fontos ez a téma. Ezen kívül a petíciós bizottságban nagy a konszenzus, ezt is látják ez ügyben. Úgyhogy azt hiszem, ez egy hosszú távú program lesz, hogy ezzel a petícióval foglalkozunk, maradjon ez nyitva, ezt javaslom. Ezen kívül a tagállamokban sajnos nagyon sok a tapasztalatunk, nem csak jó, rossz tapasztalatok is, ezeket össze kell fognunk. Hagyjuk nyitva a petíciót, kövessük nyomon, és próbáljunk meg emberközpontú megközelítést alkalmazni. Vigyáznunk kell, senki ne essen áldozatául a hajléktalanságnak a társadalmainkban. Köszönöm. Thank you. And now Mr. Köszönöm. És most Csárnecki úr következik az ICR-tól. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy szót kaphatok. A koordinátor mellett én is szerettem, szerettem volna én is elmondani a véleményemet. Hát a koronavírus nagyon komoly problémát jelent, a hajléktalanok számára még inkább. A hajléktalanok ugyanis nem tudják a maradj otthon elvét követni, miután nincs otthonuk. A nyugat-európai esetek azt mutatják, hogy a hajléktalan szállók esetében nagyon magas volt a koronavírusos fertőzöttek száma. Tehát ez egy melegágya volt a fertőzésnek. Ez a tagállamok feladata lenne, hogy ezeket az embereket megfelelő ellátásban biztosítsák, és tiszta iható vizet, ivóvizet tudjanak nekik adni, illetve fertőtlenítő szereket a kezüknek. Nagyon sok ország itt Európában kellett szembenézzen a hajléktalan szállókon kialakult koronavírus fertőzésekkel. Köszönöm szépen, hogy a petíció beterjesztői ezt a témát napirendre tűzték, és nagyon világosan ki szeretném mondani azt, hogy itt gyakorlatilag nemzeti a hatáskörről van szó, függetlenül attól, hogy vannak az Európai Uniónak irányelvei, amelyekre lehet hivatkozni, de alapvetően az Európai Unió keveset tehet ezen a területen. A tagállamok feladata az, hogy ezt a problémát megoldják. Az Európai Unió meggyőzheti a tagállamokat de mégiscsak az ő feladatuk marad a probléma kezelése. Nagyon sok tagállam egyáltalán nem foglalkozott ezzel, és ennek nagyon komoly áldozatai voltak a hajléktalanok. Köszönöm szépen! Nézzük, ezt a petíciót nyitva tartjuk, és most két percet adok összesen a két petíció beterjesztőjének, tehát egy-egy percben fognak beszélni, vagy az is lehet, hogy az egyik petíció beterjesztője fogja befejezni ezt a napi rendi pontot. Julia Bohem kapja meg a szót. Azt hiszem, hogy inkább Andrewnak adom meg a szót. Ő fogja lezárni a témát. Rendben. Fankúr következik. Rendben, hát szerettem volna egy fontos gondolatot én is megemlíteni. Arról van szó, hogy 4,1 millió hajléktalanról beszélünk, de ez egy régi ö, adat. Nagyon fontos lenne az, hogy naprakész adatokkal tudjunk ö, szolgálni, mert különben nem tudjuk megoldani a problémát. Amikor ö, hajléktalanokról beszélünk, akkor nem ö, feltétlenül látjuk ö, a problémát. Ö, minden szempontból, tehát nem csak azokról a személyekről van szó, akiket konkrétan az utcán látunk. Vannak olyan személyek, akik mondjuk migráns munkavállalóként tengetik napjaikat Spanyolországban, vagy Dél-Olaszországban, és paradicsomot, vagy eperet szednek, és hát az ő problémájuk is a koronavírus előtörésével még inkább megerősödött. Ezért bízunk a petíciós szakbizottságban, és reméljük, hogy egy erőteljes állásfoglalással fog előállni az Európai Parlament. Nagyon sokan veszítik el a munkájukat ma Európában, ezért lenne fontos, hogy sürgősen kezeljük ezt a problémát európai intézményi szinten is, teljesen függetlenül attól, hogy a tagállamok mit tesznek, és még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Petitioners. Um, la proposta de resol- la Van itt egy javaslat az elnökség részéről. Gyakorlatilag mindenki egyetértett abban, hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, úgyhogy ezt így is fogunk eljárni, és kérjük a bizottságtól is, hogy az összes olyan eszközről tájékoztasson bennünket, amelyek erre a kérdéskörre vonatkoznak. Illetve a jövőbeli fejleményekről is szeretnénk mi hamarabb tudni, a helyreállítási tervel kapcsolatban, vagy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban is megjelenhetnek ilyen programok. Szeretném most egyébként a plenáris ülésre is ezt a témát kivinni. Ezt kérte a Szocialista Párt és a Renew is, gyakorlatilag azt láthattuk, hogy a petíció témájában nagyon nagy az egyetértés, a néppárt és az ICR nem nyilatkoztak ugyan, hogy szeretnének-e a plenáris ülésen ezzel kapcsolatban egy rövid állásfoglalást megvalósítani. I, would suggest that we... Én azt szeretném javasolni, hogy ezt majd írásban rögzítsük majd a szakbizottsági ülés után, és akkor látjuk, hogy van-e ennek többsége vagy sem. Mr. Elnök, rendben, Csárnecki úr. Oslapakov, na A jövőben ezzel a témával biztos, hogy foglalkoznunk kell, tehát mi nem fogjuk blokkolni ezt, meg fogunk mindenkit hallgatni. Köszönöm szépen! Euh, Köszönöm szépen, ami a GUE-t illeti, szerintem semmi probléma legyen a plenáris ülésen állásfoglalás. Támogatjuk. Pues, hagamos una cosa. Elnök. Jó. Akkor azt szeretném kérni, hogy mindenki írásban a frakciója nevében a koordinátorok jelezzék azt, hogy szeretnék ezt a az állásfoglást a plenárison, a, plenár, a petíciót nyitva tartjuk, és az Európai Bizottságtól kérjük azt, hogy tájékoztassanak bennünket, minden tagállamot, a hajléktalan helyzetről, és szeretnénk az új eszközökről is tudomást szerezni. Ez rendkívül fontos számunkra, hogy segítsük a hajléktalanokat. Ezen kívül pedig azt szeretném javasolni, hogy az Empül szakbizottságnak is küldjük el ezt a petíciót. Jó, hogyha ők is megismerik a tartalmát. Ezt egyébként Azért is gondolom így, mert az Empül szakbizottság konkrét javaslatokkal is élhet, és ezen kívül pedig, ahogyan Szlavakov úr is elmondta, fontos lenne a pszichológiai segítségnyújtás, az egészségvédelem a hajléktalanok számára, és ezért gondolom, hogy az ENVI szakbizottsághoz is át kellene küldeni ezt az anyagot. Szeretném kérni a koordinátorokat is, hogy tegyenek javaslatokat a jöv, rövid állásfoglalási indítvány szövegére nézve. Köszönöm szépen, következő napi rendi pontunk következik. Ez a 2020 515-ös számú petíció, egy litván petícióról van szó, sterilizált, sterilizációs eszközökről nincs itt a petíció beterjesztője, nem tudjuk őt videó hívásban sem elérni, úgyhogy John Ryan kapja meg a szót a Szantétól, az Európai Bizottságtól. Um, you have to push the speak button. Meg kell nyomni a gombot, hogy működjön a mikrofon. Jó, akkor újra kezdem. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy szólhassak egy pár szót erről a petícióról. Az Európai Járvány Megelőzési Központ elemezte a COVID-19 átadásának az esélyét a beltéri területeken, például a tömegközlekedésben, illetve épületek belsejében. Azt az ajánlást fogalmazták meg, hogy rendkívül fontos az, hogy hatékony megelőző intézkedéseket vezessünk be ebben a kontextusban. Tudjuk például, hogy a rossz szellőzés beltéri helyeken növeli az átadás kockázatát. Ez egyébként minden légúti vírus esetében így van. Az az időtartam, amennyit az emberek eltöltenek a belül, az szintén fontos. Tehát ha valaki csak 5 percre megy be egy üzletbe, az más, mint hogyha valaki két órát tölt egy teremben. Tehát itt lép be a képbe a szellőztetés. Tudjuk, hogy vannak olyan esetek, olyan beszámolók, amelyek a vírus átadása átadásáról szólnak, például buszokon és távolsági buszokon. Azok a módszerek, amelyekkel próbáljuk a fertőzést megállítani, azok mindenképpen bizonyítékokon kell, hogy alapuljanak. Azt gondoljuk, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a leginkább bizonyíték alapú módszerek, például a fizikai távolságtartás, a könyökhajlatba való köhögés, a megfelelő kézhigiénia, tehát gyakori kézmosás, illetve az alkoholos kézfertőtlenítő használata, illetve az arcmaszkok használata közterületeken, ahol nincs lehetőség arra, hogy a biztonságos távolságot megtartsuk. Az Európai Járvány Megelőzési és kezelő központ elemezte a légkondicionálók szerepét a tömegközlekedésen. Ez például a buszok, vonatok vagy repülők esetében is releváns. A repülőkre vonatkozik egy külön ajánlás, ami az ózon, illetve más anyagok használatát illeti, Ezt a biocid termékekről szóló rendelet fedi le. Csak engedélyezett biocid termékeket lehet a piacra dobni. Jelen pillanatban egyetlen ilyen termék sem engedélyezett közterületen, vagy pedig tömegközlekedésen. A bizottság nem számít arra, hogy ezek engedélyezetté válnának, mert ez azzal a kockázattal járhat, hogy káros vegyi anyagoknak teszi ki a lakosságot. Ennek a kitettségnek a hatása pedig jelentős lehet. Itt most az egész lakosságra való kiterjedésű ügyről van szó, tehát ezt nagyon óvatosan meg kell vizsgálni. Azt nem mutatta ki eddig rendelkezésre álló információ, hogy a COVID ellen az ozon hatásos lenne, ami az, a levegő ionizálók, illetve az ultraibolya fertőtlenítést illeti, ezek a biocidek hatáskörén kívül esnek, mert ezek nem biokémiai anyagok. Annak ellenére, hogy a baktériumok ellen már kimutatták, hogy hatásos az ultraibolya sugárzás. A COVID-ra vonatkozóan nincsenek hasonló adataink. Az ultraibolya sugárzás csak tiszta felületeken működik, mert a porszemek csökkenthetik ezeknek a sugaraknak a hatékonyságát. Néhány dokumentumot is elkészítettünk, ami remélhetőleg a petíciót benyújtó számára is hasznos lesz. Az egészségügyi program keretében való közös fellépés az egyik ilyen program. Ennek a célja az, hogy javítsa a felkészültséget, illetve jobb válaszadást biztosítson a közlekedésben tapasztalt problémákra. A második pedig az egészségügyi szférán kívüli közterületek takarításáról szól, ezt is az Európai Járvány Megelőző Központ adta ki. Tehát a petíciót benyújtónak azt a választ tudjuk adni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem tudjuk azt javasolni, hogy ózon, UVC vagy más sugarakkal fertőtlenítsük a tömegközlekedési eszközöket, mert nincsen bizonyíték arra, hogy ezek csökkentenék a koronavírus légúton át történő átadását. Jelenleg is van a piacon néhány olyan termék, amely azt állítja magáról, hogy megtisztítja a levegőt, de ezeknek szintén nincsen erre engedélyük. idéztem az írásos beadványomban az erre vonatkozó jogszabályi kereteket. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönjük szépen! Most a néppárt nevében Ben Huber úr következik. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük szépen ezt a petíciót is, hiszen ez egy nagyon érdekes téma. Az ózon, az UVC sterilizátorok alkalmazása a COVID elleni harcban. Amíg a vírust nem tudjuk megfelelően legyőzni, illetve nincsen védőoltás, addig nagyon fontosak a higiéniai intézkedések, csak így tudunk harcolni. Úgyhogy mindenkinek felelőssége ez, hogy betartsa a higiéniai előírásokat. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy most, hogy már nem vagyunk bezárva, mindenki betartsa ezeket az előírásokat, és a bizottságnak is feladata, hogy betartassa ezeket. Van néhány megjegyzésem ezzel kapcsolatban. A tracking app, a koronavírus nyomon követő applikáció, ő már nagyon sok sikert láttunk ezzel kapcsolatban, hiszen visszakövethetők, nyomon követhetők a fertőzések terjedései. Ezen kívül nagyon fontos, hogy koronateszteket végezzünk a gyanús esetekben. Védjük azokat, akik sérülékenyek, kutassuk azt, hogy milyen környezeti körülmények között terjed jobban a vírus. A fertőtlenítési módok fontosak ebben a környezetben, úgyhogy azt kérném, hogy ez a petíció maradjon nyitva. Köszönöm szépen. Thank you. Now has the... Köszönjük szépen, Ágyú Saliba úr következik. Again first. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtónak, hogy ezt a nagyon fontos kérdést elénk tárta. Itt olyan új intézkedésekről van szó, amelyekkel megmenthetünk másokat, Ez egy nagyon kiszolgáltatott időszak a számunkra. Nem szabad soha ellankadni a védelmünknek, noha most már enyhül a járvány. Úgy tűnik, hogy fokozatosan most már csökken az esetek száma. Szerencsére a legtöbb tagállamban ez így van, ott is, ahol a polgárok mobilitását súlyosan korlátozni kellett ezek az országok is kezdenek már visszatérni a normalitáshoz. Ezért fontos először is az, hogy megvédjük azokat az előrelépéseket, amelyeket nagy áldozatok árán kiharcoltunk. Ezért nagyon fontos az, hogy megfontoljuk azokat az ötleteket, intézkedéseket, amelyek ebben a petícióban szerepelnek. Szeretném ezért ezt a petíciót nyitva tartani, megvizsgálni ezt a témát, illetve a tagállamoknak és a bizottságnak is azt mondanám, hogy ne lankadjon a figyelmük, csak azért, mert visszatérünk lassan a normális élethez. Ez egy hosszú folyamat, még nincsen sem kezelés, sem pedig oltóanyag. Itt a polgárok biztonságáról, jólétéről van szó, ezt mindig elsődleges prioritásként kell kezelni. Thank you. Köszönjük szépen. Jana asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a petíciót benyújtónak. Sajnos ő, ahogy hallottam, nincs velünk még online sem. Ez így most egy egyszerűbb lesz. Nagyon kényelmetlen helyzetbe hozott engem a bizottság hozzászólása. Ahogy az irodámtól ide, ideig elértem, hét fertőtlenítő készüléket láttam, ezek mind pénzbe kerülnek persze, ezt mindannyian tudjuk. Ahogy ezt a kollégák említették, még nincsen sem oltóanyag, sem pedig kezelés, semmi nem bizonyult még valóban hatásosnak. Legalább iránymutatásokat kell alkotnunk a tagállamok számára arról, hogy hogyan járjanak el, és ezekben nagyon konkrétan kell fogalmazni. Tehát ezt szerintem nyitva kellene tartani, oda kellene figyelnünk erre a petícióra. Ne bújjunk el amögé, hogy egyes intézkedéseknek a hatékonysága még nem bizonyított. Megtanítjuk az embereknek azt, hogy kezet kell mosniuk, de a buszon, villamoson nem tudják ezt megtenni, tehát itt megoldásra van szükség. Köszönöm. Vissza. Ferniki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egy megjegyzést tennék a bizottság hozzászólásával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ön diplomataként dolgozott, de amennyire tudom, az ionizációs eljárás az teljesen hatástalan, legalábbis ön ezt mondja, hogy nem biztos, hogy ez hatékony. De mi valójában tudjuk, hogy nem hatékony ez egyáltalán. Azt gondolom, hogy fontos az, amit felvetett a benyújtó. Nem tudjuk, hogy milyen hosszan fog tartani ez a járvány, nem fogjuk néhány hét alatt leküzdeni ezt a helyzetet, nem fog a vírus egyik napról a másikra eltűnni. Nem, ez sokáig fog tartani, lehet az is, hogy egy második hullám is jön, visszatér a vírus. Folytatódnia kell ugyanakkor az életnek. Ezért gondolom azt, hogy gondoskodni kell arról, hogy rendelkezésre álljanak megfelelő mennyiségben, ott, ahol ezekre szükség van, a fertőtlenítő eszközök, ideértve a közösségi közlekedés eszközeit is. Lengyelországban, az én hazámban a fertőtlenítők az összes vásárlónak rendelkezésére állnak minden bolt bejáratánál. Ezeket a választások során is használták. Nagyon magas volt a részvétel, múlt vasárnap volt ez a választás. Itt is voltak fertőtlenítő állomások, azt gondolom, hogy a közösségi közlekedésben is ki kellene ezeket tenni, a polgárokat pedig ösztönözni kell arra, hogy ezeket használják. Ez hozzájárulna az összes európai ország gazdaságának a helyreállásához. Köszönöm a petíció szerzőjének ezt a javaslatot. Azt gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kellene tartani, Köszönöm az elnök asszonynak a türelmét. Köszönjük, most Jár úr következik. No, because Mr. Jár, it was in the second... Nem, Jár úr a második körben volt, tehát most Peletié asszony következik. Ah, j'avais eu peur, madame la Elnök asszony, most először jöttem volna, de már el is feledkeztem erről. Tehát ebben a petícióban olyan témákra térünk vissza, amelyek nagyon egyszerűek és jó irányba mutatnak. Tehát a COVID vírusról van itt szó. Az egymásnak ellentmondó intézkedések ellenére, amit a tagállamainkban láthattunk, nagyon fontos, és természetesen továbbra is szükség van a fizikai távolságtartásra, a védekező eszközökre, illetve szükséges fertőtleníteni a kezünket is. Franciaországban ez a tömegközlekedésen is ajánlott. A második pedig a maszkok viselése. A maszkviselés lehetővé teszi azt, hogy megvédjük magunkat és megvédjük másokat is. Nagyon őszinte leszek önökkel, én nem vagyok orvos, hallgattam a bizottság hozzászólását. Azt tudom mondani, hogy bízom azokban a kollégákban, akik talán jobban hozzá vannak ehhez szokva, de gondolkozzunk el a munkavállalók helyzetén is, hiszen nem jó kedvükben ülnek ők a tömegközlekedésen, hanem azért, hogy dolgozni menjenek. Emlékeztetnék arra, hogy oda kell figyelni a kontaktkutatásra is, az alapvető szabadságunkat érinti ez a kérdés. Ennél még egy kicsit messzebbre megyek. Szerintem a jövőben mindenképpen szükség lesz arra, hogy beruházzunk a kutatásokba, nem csak a vírusok ellen, hanem az alapkutatásba is. Nemrég beszéltünk a hajléktalanokról. A maszkokat ingyenessé kell tenni valamit tennünk kell azért, hogy mindenkit meg tudjunk védeni. Az összes tagállamban maszkhiány volt, ezért ezzel is kezdeni kell valamit. Remélem, hogy olyan kutatásba is beruházunk majd, amely lehetővé teszi a vakcinák minél nagyobb számú és ingyenes kiosztását. Köszönöm szépen. Thank you. Now, um, Peter. Köszönjük, most következik Peter Jár. Ja, ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a petíció benyújtóinak is. Hagy reagáljak arra, amit a bizottság mondott, hogy még kutatnunk kell, nem tudjuk még a tudományos adatokat. Hát pont ezért kell nyitva hagyni a kérelmet. Ezen kívül több uniót szeretnénk Európában. Ha igen, akkor uniós szinten ugyanazok kell, hogy legyenek a válaszaink egy-egy problémára. Nem térhetnek el ennyire a reakcióink. Kicsit több unióra, nagyobb összefogásra lenne szükség. Az állampolgárok figyelnek, és figyelnek arra, hogy mit teszünk, tudják, hogy mit várnak el tőlünk, hogy milyen védel, védelmi intézkedéseket várnak el, például a tömegközlekedésben. Úgyhogy Kicsit foglalkozni kellene erre, ezzel a kérdéssel, és ennek valahogy publicitást is kell adni, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönjük szépen. Ezzel most ezt a petíciót befejeztük. Az elnökség javaslata az, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva, illetve kérjük meg a bizottságot arra, hogy adjon írásos választ mindarra, amit az egyes tagállamok tesznek ebben az ügyben. Ezt a petíciót át fogjuk adni a Transzakbizottságnak. Ezzel tehát ezt a petíciót befejeztük, az utolsó napirendi pontra térünk át. A 353 per 2020-as petícióról van szó, Jenny Jusik következik, aki belga állampolgárságú, az Open Borders Europe-hez tartozik, a Schengeni határ, illetve a COVID-dal kapcsolatos intézkedések a témája. A petíciót benyújtó online van velünk, üdvözlöm, és fontos elmondani, hogy 5 perce van, hogy bemutassa a petícióját. Sie können mich hören? Mindenki hall engem? Elnök, igen. Tehát akkor minden rendben van? Igen, igen. Köszönöm szépen. Akkor németül fogom felolvasni a petíciómat. Köszönetet szeretnénk mondani, hogy ilyen gyorsan elfogadták a petíciónkat. Ezen kívül azt az esélyt is, hogy ismertethetjük az elvárásainkat hogy hogyan hallassuk a hangját az embereknek, akik a határ régiókban élnek. Ez nem egy mellékes probléma, nagyon sok embert érint. Ugyanis az európai területek 40%-át képviselik a határrégiók, a népesség 30%-át és gyakran erről elfeledkezünk. Mi, a határrégióknak a lakosai, Belgium, Németország, Holland és Luxemburg között a COVID-19 pandémia során megéltük, hogy milyen az, amikor lezárják a határokat nagyon sok aránytalan súlyosságú határellenőrzést vetettek be, újra, ez emlékeztetett minket arra, hogy milyen volt a helyzet 30 évvel ezelőtt, a Schengen élvezet létrejött előtt. Nagyon sok határrégió számára Európában ez nagyon fájdalmas élmény volt hiszen néhány óra alatt nagyon sok család szakadt, nem értették, az emberek összezavarodtak, elvesztették a bizalmukat az EU-ban, hogy egy unióban hogyan eshetett ez meg, hiszen krízis időkről van szó, de akkor is. A Schengeni Vámkódex 2016 per 399 és a mozgásszabadsági irányelv 2024 per 28 kimondja, hogy Európában ezek a régiók külön jogokat élveznek. A határon átnyúló együttműködés hozzájárult ahhoz, hogy mindenki az előnyét érezze ennek az együttműködésnek. Igazából egy példaszerű együttműködést alakult ki az elmúlt években. Hogy ez ne kerüljön veszélybe, ennek érdekében a Schengeni rendszert jobban kell védenünk hiszen a, fersz, a fertőzés, ahogy terjedt Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Luxemburgban és Franciaországban, az egyes tagállamokban mégis nagyok voltak a különbségek és a reakciók. Például már május 30-a óta megengedett a családegyesítés, annak ellenére, hogy Belgium ezt már lehetővé tette volna 20 nappal korábban, május 10-én is. Ez olyan helyzetekhez vezetett, amik megengedhetetlenek egy modern Európában. Felül kell vizsgálni azt, hogy a bevezetett határellenőrzések mennyire legálisak, illetve a beutazási korlátozások is megfelelnek-e a 2016 per 399-es határkódexnek, illetve az EC 2004 per 31-es irányelvnek. Ezt ellenőrizni kell. Ezek a szabályok amelyek mérvadóak kell, hogy legyenek, különösen a krízis időkben figyelembe kell, hogy vegyük őket, erre kell ügyelni a bizottságnak. Mi azt várjuk el, hogy védjék a Schengeni elveket. A tagállamok tegyék átlátható, hogy miért a célkitűzésük, amikor ellenőrzéseket vezetnek be, illetve korlátozásokat a határaikon. Alapvetően egyértelmű vált az, hogy egy pandémia során Európában új mechanizmusokat kell elfogadni a Schengen övezet védelmére, illetve koordinálnunk kell a védelmi intézkedéseket. Az olyan pandémiák, mint a jelenlegi, csak összefogással oldhatók meg. Ezért azt várjuk a parlamenttől, a bizottságtól és a tanácstól, hogy elfogadjanak egy tervet a Schengeni régió újraélesztésére. Ha lesz egy második COVID-19 hullám, akkor legyenek készen a tervek, megoldások a vészhelyzetre, anélkül, hogy a belső határokat ellenőriznénk vagy lezárnánk. A jelenlegi határkódexi intézkedések módosítást kell, hogy kapjanak, létre kell hozni egy úgynevezett Schengen 2.0-ás verziót. Ez különösen a krízis időkben nagyon fontos. Egy ilyen terv keretében az EU bizottság például az ECDC, az Európai Betegség Prevenciós és Megakadályozó Intézet segítségével olyan helyzetekben vezethet be határkorlátozásokat, ahol ezt az adatok indokolják. Ezért azt várjuk önöktől, fogadjanak el egy állásfoglalást, amely mindenkit bevon ennek a problémának a megoldásában. Jó lenne, hogyha az Európai Parlament együttműködne az IMCO az ENVI és a LIBE szakbizottságokkal megvalósulna az ő összefogásuk. Annak érdekében, hogy az európai állampolgárok mozgásszabadságát megőrizzük, és közben a közegészségügyet is óvjuk. Ez nagyon fontos lenne. Elnök félbe szakítja. Priken asszony, be kell fejezni a hozzászólását, mert már majdnem 7 perce beszél, és 5 percet kapott, tehát kérem, hogy zárja le a mondani valóját. Mi az állampolgárok és a jövőbeni generációk egy ütőképes Európát szeretnénk, szeretnénk egy Európát, amiben bízhatunk. Nem egyszerű, automatikus intézkedéseket válunk. Én Áchenben születtem, és az ősapáim európai értékeket képviseltek, ezért azt szeretném, hogyha Európában minden egyes állampolgár ír, élvezni ezeket a szabadságokat. Köszönöm. Mr. Matthias Oel. Köszönjük szépen. Most Matthias Oel következik az Európai Bizottság Home főigazgatóságáról. We cannot hear. Nem halljuk, látjuk a videót, de nem halljuk. Um, in the top of the screen. A képernyő tetején láthatja az, az audiót, a mikrofon ikont. Kérem, hogy azt kapcsolja be. Yes, I don't know what it's happening. Nem tudom, hogy miért van ez a probléma. Csütörtök délután van, talán azért. And <laughs> the technical thing sometimes, you know. Ezek a technikai problémák néha. We, we can see you, but we... Láthat, látjuk a videót, de nem halljuk önt. Hall engem? Csak bólogasson. Jó, nagyon jó. A kijelző tetején lát egy frissítés gombot, azt nyomja meg, akkor felugrik egy kérdés, hogy engedélyezi-e a hanghívást, akkor engedélyezze mind a kettőt, az audio és a videó hívást is és utána már beszélhet is. Can you hear me now? Most már hallanak? Tökéletes. Because all the MPs we've been at home doing the remote, and you know, and we know. Ez csak azért van, mert mi már sok távoli ülésen vettünk részt, és tudjuk, hogy ez hogy működik. Köszönjük, most már beszélhet öné a szó. Hello, can you hear me now? Most lehet hallani? Igen, tökéletes. Nagyszerű, elnézést kérek a technikai malőr miatt. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt petíció benyújtók. Hadd szóljak hozzá a petícióhoz, a petíció nyelvén. Frau Szeretnék a kéremezőnek és különösen Prigen Rosberg asszonynak, hogy a határbevezeté, a határintézkedések ellenőrzések újra bevezetését, mint témát felvetették. Ez a kérelem is mutatja, hogy mennyire fontos a Schengeni övezetben a mozgásszabadság az állampolgárok számára. A Schengen a szabadságjogokkal való élés, a mozgásszabadság ez az európai projekt része. Mindannyian ki kell, hogy vegyünk a részünket abból, hogy megév, megóvjuk ezeket az értékeket. Azt hiszem, az elmúlt hétekben nagyon sokan rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a Schengeni övezet, amit eddig magától értetődőnek vettek. Másrésztről a COVID-19-es pandémia egy példanélküli válságot idézett elő. A közegészségügy védelme az abszolút prioritássá vált a tagállamokban és az unió területén. Így aztán minden egyes tagállam intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy visszaszorítsák a vírus terjedését. Hagy hangsúlyozzam azt, hogy amikor a közegészség ügy veszélyeztetett, akkor elsősorban a tagállamoknak kell védeni a közegészségügyet, és a tagállamok dönthetnek úgy, hogy belső határellenőrzéseket újra foganatosítanak. A pandémia egy jó példa arra, hogy a belbiztonság hogyan sérülhet az Unióban. A szabadságokhoz, a mozgásszabadsághoz való jog egy helyzet esetében, krízis esetében sérül az uniós jogokat azonban tiszteletben kell tartani, illetve az alapjogokat és a proporcionalitán felvét és a non-diszkrimináció elvét. A tagállamok, ami intézkedéseket hoztak az elmúlt hetekben, ezek alapvetően jogosak voltak, de ennek ellenére figyelnünk kell arra, hogy szerencsénk volt, hogy az epidemiológiai helyzet úgy alakult, hogy újra szabadtá tehettük a belső határokat. Szeretnék beszámolni arról, hogy milyen intézkedéseket tettünk. A pandémia kezdete óta a bizottság a szerződések keretében egy koordinációs funkciót lát el, és vezeti az eszmecserét a COVID-19 pandémiáról. Ahhoz, hogy koordinált lépéseket tegyünk, a bizottság szolgálatai hetente egyszer, kétszer találkozókat szerveztek, különösen a határvédelmi szervekkel, a tagállamok részéről, tehát a Frontex keretében, azért, hogy áttekintsük a helyzetet, és beazonosítsuk a problémákat. Ezen kívül politikai szinten is a biztos is tartotta a kapcsolatot mindenkivel. Szektorális ajánlásokat tettünk, és iránymutatásokat annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az EU-s jogok nem sérülnek, különösen a proporcionalitás elve nem, a bevezetett intézkedésekkel, és április 15-én az Európai Bizottság elnökasszonya, illetve a tanács elnöke tartottak egy konferenciát az Európai Úti Tervről. Ezen, ebben az úti tervben azt javasolták, hogy a belső korlátozásokat és határellenőrzéseket fázisonként oldják fel, és utána térhetünk át a külső határok kérdésére. Ennek keretében május 13-án a bizottság egy közleményt adott ki. Ebben a közleményben egy kiegyensúlyozott, lépésszerű tervet ismertetett. Végül a bizottság június 6-án azt kérte a tagállamoktól, hogy ne korlátozzák a mozgásszabadságot, illetve maximum június végéig. Úgyhogy örömmel számolhatok be arról, hogy a legtöbb tagállam meg eleget tett ezeknek a feltételeknek. Die Kommission arbeitet derzeit. Mihelyt ezt lehetővé tette az epidemiológiai helyzet. Azokban a tagállamokban, ahol ez még nem történt meg, ott is meg ígéretet tettek arra, hogy a lehető leghamarabb megteszik ezt. Végül a jövőt illetően a bizottság egyetért a kérelmezőkkel. Nagyon fontos a jó koordináció, és a jövőben még inkább az lesz. A bizottság ellenőrzi majd, hogy a Schengeni előírásokat hogyan ö, tarthatjuk be, és hogyan konzultálhatunk jobban a többi tagállammal. Operatív és jogi módosításokon is gondolkozunk, de hagy hangsúlyozom, a koordináció, a pandémia megállítása, ez mindenek előtt fontos. A korlátozásoknak az volt a cél, hogy a közegészségügyet óvják. Végül, hagy utaljak arra, hogy a COVID-19 pandémia még inkább kitomborított, hogy mennyire fontos a mozgásszabadság az EU-ban. És le kell vonnunk a következtetéseket, amikkel szolgált ez a válság. Egyetértünk ezzel a petícióval nagyon sok tekintetben, és bele fogunk gondolni, hogy mit tettünk még a nyári szünet alatt. Köszönöm szépen. Thank you. Now has the floor Mr. Peter Jár of UBB. Peter Jár következik a néppártból. Ja, vielen Dank, Frau Péter Jár, néppárt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, és hálás vagyok a kérelmezőnek, hogy felvetette ezt a témát. Ön azt mondta, hogy az Európai Unió az nem egy e, nép ünnepély. Németül van egy olyan mondásunk, hogy az ember megismeri gyorsan a barátait ilyen helyzetben, ez így is van, és Nagyon bosszant engem, hogy ilyen helyzetekben mindig azt látjuk, hogy a nacionalista intézkedések felszínre törnek. De egy dolgot el kellene fogadni, a vírus nem ismeri a határokat, nem tudja azt, hogy itt zászlók vannak, itt van a híd, a vírusnak ez teljesen mindegy. Úgyhogy a bizottság mondta, intézkedéseket kell tennünk, de mindenképpen koordinálnunk kell ezeket. Pedig ezek nem voltak koordináltak. Például cseh köztársaság és Lengyelország között, vagy Lengyelország és Németország között több hétig dugók alakultak ki, mert nem tudták az emberek, hogy akkor most mi történik. Mindezt a közben, hogy azt mondtuk az embereknek, hogy tartsák be a szociális távolságot, maradjanak otthon, közben meg hetekig ott ültek a kocsiukban. Tehát ez irracionális Úgyhogy én javaslom azt, hogy beszéljünk erről a parlamentben, tartsuk nyitva a petíciót, és fogadjunk el egy állásfoglalást. Már kétszer a Schengeni jogszabályokkal visszaéltünk. Az én szempontomból legalábbis ez így néz ki. É, vagy ha úgy tetszik, a kiskapukat kihasználtuk. Ezt harmadik alkalommal nem szabad megengednünk. Az uniónak össze kell fogni. És még egyszer, az Európai Unió az nem csak a jó időknek a baráti klubja. Köszönöm. Mr. Ruiz Köszönöm szépen, Ruiz de úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony és Monserrat asszony. Ez egy nagyon fontos téma, és ténylegesen szeretnék foglalkozni vele, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattuk ezt a petíciót. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez az egyik legnagyobb nehézség a pandémiával kapcsolatban, az pontosan a Schengeni területtel kapcsolatos kezelés volt ahogyan a petíció beterjesztője is rávilágított, de a biztos, a bizottság képviselője is elmondta, illetve Jár úr is. Én azt hiszem, hogy teljesen világos a helyzet, hogy mi történt a tagállami intézkedések során. Egy oldalú és nem rendezett formában függesztették fel a Schengeni megállapodást, és alternatívákra van szükség, mert azt hiszem, hogy teljesen világos volt az, hogy ilyen körülmények között nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az emberek szabadon mozogjanak a Schengeni területen, de ugyanakkor a tagállamok ezt egyfajta nacionalista megközelítéssel kezelték, és nem európai megközelítéssel. Én pedig azt gondolom, és nem vagyok ugyan ennek szakértője, de talán a Libe szakbizottságnál is rákérdezhetünk, illetve a bizottság részéről is választ várhatunk arra, hogy hogyan történt meg a nem eszenciális Európán belüli utazások betiltása. Ahogyan elhangzott a petíció részéről is, a luxemburgiak Belgiumba, hogyha ott dolgoznak, akkor át kell őket engedni, mert ez egy eszenciális út, hasonlóan a francia-német határon élők helyzetéhez. Tehát gyakorlatilag a krízis helyzet alatt csak az eszenciális utazást kellett volna megengedni, de azt meg kellett volna engedni függetlenül a Schengentől. Tehát a Libe szakbizottságtól kérjünk információkat, a bizottsággal is tartsuk fenn a párbeszédet, és hát nagyon remélem azt, hogy jövőbeli esetekkel kapcsolatban meg tudjuk akadályozni az ilyen helyzetek kialakulását. Köszönöm szépen, Szenédók képviselő következik. Köszönöm szépen! Németül fogom folytatni. Köszönöm szépen Priken Rosberg asszonynak, és teljes mértékben támogatom. Én luxemburgi vagyok, a földrajzi meg elhelyezkedésének megfelelően mi igazából a nagy régió lakosainak érezzük magunkat, Belgium, Franciaország, Németország, mi megéljük ezeket az országokat és Európát is szeretjük az, hogy lezárták a régiót, a határokat, nem csak gazdaságilag volt csapás, családok, párok, barátok nem találkozhattak egymással, és nagyon furcsa volt látni a súlyosan felfegyverzett rendőröket. Én május 9-én ott álltam a Németországba vezető hídon, és nem mehettem át. Ez még egyszer nem történhet meg. Meg kell tennünk a megfelelő lépéseket, hogy egy ilyen ne ismétlődhessen meg. Jobban kell koordinálnunk információk dolgokat átadnunk egymásnak, és egyértelműbbek kell, hogy legyenek a szabályok, és a mércét is magasabbra kell tennünk, a Schengeni övezet, a szabadságjogok, ezek prioritást kell, hogy élvezdenek. Köszönöm szépen. Thank you. Now has the floor Mr. Zlotowski ICR. E Zlotowski képviselő következik az ICR-tól. E Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim! Mi is történt márciusban? Megkezdődött a járványhelyzet, mindannyian emlékszünk még erre. És egyet is értünk szerintem azokkal a javaslatokkal, amik az előbb elhangzottak. Igaz, hogy a Schengeni övezet létrehozása nagyon nagy vívmány volt, de egyik ország sem csak úgy zárta le a határait. Gyakorlatilag senki sem jókedvében zárta le a határokat, hanem annak érdekében tették ezt, hogy a járvány terjedését megakadályozzák. Ugyanakkor nagyon ellentmondásos helyzetek alakultak ki. Például voltak olyan városok, eh, ahol eh, nyitva voltak eh, a, az üzletek, vagy a vagy a kocsmák is akár, máshol pedig nem. És így az történt, hogy nem csak, hogy részegen mentek haza az emberek, hanem még meg is kapták a koronavírust. És a mai napig ennek a helyzetnek a következményeit kell megszenvednünk. Gyakorlatilag ez azért történt, hogy megőrizzük az emberek egészségét, tehát a Schengeni vívmányokat az emberek életének és az egészségének, a védelmének az érdekében függesztettük fel. Természetesen a helyzet legelején ez problémákat is okozhatott, például amiatt, hogy nem lehetett bizonyos területeken át utazni, és a, azoknak az embereknek, akik egy másik országba jártak át ingázóként dolgozni, szintén ez nagy problémát jelentett. De azért bilaterális úton ez mégiscsak megoldódott ez a probléma. Én azt hiszem, hogy az ECR véleménye szerint ezt a témát le kellene zárni, ezt a petíciót le kellene zárni. Thank you. Now has the floor Miss Pelletier. Pelletier asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony a az egészségügyi válság a nemzetállamok individualizmusára világított rá. Az Európai Unió koherens választ kellene adjon. A tagállamok lezárták a határaikat, és az unión belüli szabad mozgást megakadályozták, pedig ez a Schengeni megállapodásban adódik, és ezt nem is rendezett formában tették. Nos, ezen keresztül azért sikerült a vírus terjedését megállítani, ugyanakkor ma itt az ideje, hogy az összes határt megnyissuk, a külső és a belső határokra gondolok, és ezt koordinált formában kell megtenni. A kommunikációt hatékonyá kell tennie, főként az ingázó dolgozók számára, és az egyes szabályokat világossá kell tenni. A különböző gazdasági tevékenységeknek is be kell indulnia, főként a turizmusra gondolok. Valóban arra van szükség, hogy beinduljon a gazdaság, de tudnunk, tudatában kell lennünk annak is, hogy a vírus továbbra is itt van közöttünk. Nagyon fontos lenne az, hogy a az állampolgárok egészségét védjük, és egy esetleges második hullámmal fel tudjuk venni a harcot. Ehhez meg kell erősíteni az egészségügyi ellátórendszert, és fel kell tennünk magunkban azt a kérdést, hogy a tagállamok mit tettek, hogyan kezelték ezt a helyzetet. Nagyon fontos lenne az, hogy megfelelőképpen tájékoztassuk az embereket, főként azokat, akik határközeli területen dolgoznak, vagy akik akár határon, a határ túloldalán dolgoznak. Nekik joguk van ahhoz, hogy rendszeres, rendszeres tájékoztatást kapjanak, főként akkor, hogyha a szabad mozgást felfüggesztik, akár itt csak ideiglenesen is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Vince úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, magyarul fogok beszélni, hogy rövidebb legyen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos témát vetett fel a petíciósunk, és minden szimpátiám az övé, annál is inkább, hogy a hozzászólások nagy része nem utalt arra, hogy konkrétan a határmenti régiók helyzetét eh, emelte ki a petíciós, és a bizottságtól is sajnos egy általános választ eh, hallottunk a Schengeni övezet határ lezárásairól, de a petíciósunk konkrétan azt mondja, hogy a határmenti régiókat mennyire hátrányosan érintették a lezárások, hiszen mindenkit hátrányosan érintett valamilyen szinten, hiszen nem utazhatott egy másik országba, de gondoljunk arra, hogy a határmenti régiókban élők ezer szállal kötődnek az alig 5 vagy 10 kilométerre a határ túloldalán élő eh, családjukkal, eh, barátaikkal, munkahelyjel, eh, második lakhelyjel és így tovább. És az ő esetükben én azt gondolom, hogy ha európai szinten nem is, de helyileg lehetett volna olyan átmeneti megoldásokat találni, amelyek segítenek a helyzetükön Például Dánia és Németország között pár hét után sikerült ilyen megállapodást kapni, hogy a határ két oldalán élő Dán és német kisebbség átjárhasson egymáshoz. Hasonlóképpen Románia és Magyarország viszonylatában is néhány hét után sikerült a kis határforgalmat megnyitni egy 20-30 kilométeres övezetben, átjárhattak az emberek egymáshoz a határ túloldalára, és ezzel valóban egy nagyon fontos nyomást eh, eh, vettek le a polgárok válláról, hasonló jó megoldásokra lesz szükség akkor is, hogyha második hullámra kerülne sor. Köszönöm. Thank you. Now has... Köszönöm szépen. Csárnecki úr a szó. E, Köszönöm szépen. A politikusoknak nem kellene, hogy rövid, tehát nem, nem kellene, hogy elfeledkezzenek a nem régen történt dolgokról. Nagyon sokan gyakorlatilag kihasználták a határok lezárásának kérdését. Ezt azért mondom, mert pozitív értelemben is igaz lehet ez, mert ezen keresztül lehetett megvédeni az emberek életét. Ez történt például az én hazámban is. Ugyanakkor Csehország is hasonlóan cselekedett, de Dániát is említhetném, vagy Magyarországot. Itt viszont a belga problémáról beszélünk, a határmenti vidékek kapcsán. Az Európai Unió és a tagállamok megpróbáltak reagálni a szállító vagy közlekedési vállalatok igényeire is. Ezért is nagyon fontos volt az, hogy ezt megtegyék, és hogy segítsék azokat, akik határmenti vidékeken élnek és dolgoznak. Én azt is hozzátenném, hogy nagyon sokat beszéltünk már erről a témáról, úgyhogy szerintem lezárhatjuk a petíciót. Köszönöm szépen. Most pedig a Renew következik. Köszönöm szépen. Nem akartam hozzászólni, de mégiscsak meg kell ezt tennem a lengyel kolléga hozzászólása után. Észtországból érkezem, és a balti államok is nehéz helyzetben vannak Európától, teljesen elzártak bennünket a lengyel határon. Volt olyan, hogy kisgyerekek, családok 56 órát töltöttek az autójukban, emiatt a határlezárás után, és még ivóvízhezük se volt elég, úgyhogy én azt hiszem, hogy azért ezekre a helyzetekre is gondolni kell, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és próbáljunk meg tanulni a problémákból. Már megtörtént sajnos ez a baj, de próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt elkerüljük a jövőben. Az eszenciális vagy nem eszenciális mozgás között kellene különbséget tenni, főként akkor, hogyha egy második hullámra próbálunk felkészülni, nem szabad, hogy megismételjük a múlt hibáit. Okay, thank you. Rendben. Köszönöm szépen. Most a petíció beterjesztői kapják meg a szót. Ja, also... Igen. Na, akkor nagyon nagy figyelemmel követtem ezt a vitát, és nagyon szépen köszönöm, hogy ekkora figyelmet szenteltek nekünk. Ez a téma nagyon fontos. A mi érdekünk az, hogy egy közös koordinálás folyjon nem csak az emberek között, hanem minden területen nagyon nagy felpusztulást, felhördülést okozott ez a jelenség. Egy olyan csoportot is létrehoztunk, ahol az emberek ezzel kapcsolatban aggodalmaiknak adhattak hangot, és nagyon rossz lelkiállapotba kerültek az emberek a, mikor a határokat lezárták, kell, hogy valami jobb megoldás legyen, hogy jobban összehangoljuk a szabályokat. Nem lehet ezt megengedni, hogy minden egyes ország azt tegye, amit csak szeretne olyan intézkedéseket, amikkel a szomszédok nem értenek egyet. Hát ez nem Európa. Ez visszaesés, a múlt felidézése. Ezt senki nem akarja. Gondoljunk bele a jövő generációi helyzetébe. Holnap 67 éves leszek, és megélhetem egy Európát, amely előre lépett. Én szeretném az unokáimnak, a, az unokáim unokáinak azt megadni, hogy egy szabad Európában éljenek. Nem egy olyan Európában, ahol anarchia uralkodik, ahol mindenki azt teszi, azt teszi, amit akar, hanem ahol a szabályokat összehangoljuk, ahol konszenzuson alapulóan tartjuk a kapcsolatot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy figyelmet szenteltek nekem. Köszönöm. Thank you very much. Thank- köszönöm szépen, és köszönjük a petíció beterjesztőjének, hogy eljött. A javaslatunk az elnökség részéről az, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és ugyanakkor kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a Schengeni térséggel kapcsolatos információkról folyamatosan tájékoztasson bennünket, és vizsgáljuk meg azt, hogy mi történt az elmúlt hetek során, annak érdekében, hogy a jövőben koordináltabb formában tudjunk fellépni. Ezért az Európai Bizottságot kérjük, hogy tartson bennünket, tájékoztasson bennünket állandóan ezzel a témakörrel kapcsolatban. Ezen kívül pedig fontos lenne az is, hogy a petíciót küldjük át a Libe szakbizottsághoz, ők írhatnak erről egy véleményt, és a néppárt kérte az állásfoglási javaslatot, majd erről talán egy írásos megjegyzést fogok küldeni és eldöntjük ennek kapcsán majd, hogy kívánunk-e a plenáris ülésen állásfoglalást vagy sem. És ezzel lezártnak tekinthetjük a mai petíciós szakbizottsági ülésünket, és elmondanám azt is, hogy július 13-án lesz a koordinátorok ülése, mégpedig 13 óra 45 perckor, és a petíciós szakbizottság pedig július 14-én fog ülésezni 9 órakor. Úgyhogy találkozunk, remélem, hogy Auken asszonyt és a többieket is nem sokára köreinkben tudjuk majd köszönteni Zalakov úrral együtt, és az összes frakció, illetve az összes szakbizottsági taggal együtt. Köszönöm szépen, és találkozunk a jövő héten.